A következő napirendi pont a bizottság alelnökének, az EU főképviselőjének, külpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az EU-Oroszország csúcs találkozóval kapcsolatban, amely május 31-én és június 1-én zajlott le. Át is adom a szót Ashton Baron Köszönöm, elnök asszony! tisztelt eh, képviselők! Örülök annak, hogy ma beszélhetünk a legutóbbi Rostovi eh, EU-orosz csúcs találkozóról. Jó csúcs találkozó volt, pragmatikus, konstruktív, és megerősítette Oroszország vágyát, hogy jobb kapcsolatokat szeretnének az Európai Unióval. Egy modernizálási partnerséget indítottunk el, mint ahogy a képviselők itt tudják, Medvegyev elnök mindig is elismerte, hogy Oroszországnak modernebbé kell válnia. Mi vagyunk Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnere és befektetője, ezért természetes partnernek számítunk. A mi célunk az teljesen egyértelmű, a modernizálást széles alapokra kell helyezni, az innovációt és a vállalkozó szellemet kell előmozdítani, de a jogállamiságot és a demokratikus értékeket is meg kell erősíteni. Ezért fontos a korrupció elleni fellépés, a bírói szervezet megerősítése, a civil társadalommal való dialógus, ezeket tesszük a modernizálást modernizációs partnerség prioritásaivá. Mint ahogy a múltban is, felhívjuk a figyelmet az újságírók és az emberi jogi aktivisták mindennapi problémáira. A közelmúltban Moszkvában zajlott tüntetések is mutatják, hogy a gyülekezés szabadságának biztosítása területén van még tennivaló. Az Észak-Kaukázus még egy aggodalmas pont térség Oroszországon belül. Vannak azonban fejle, pozitív fejlemények is, például a halálbüntetés moratóriumának kiterjesztése, illetve az Európai Emberi Jogi Egyezmény 14. jegyzőkönyvének ratifikálása. A korrupció elleni fellépés, a jogállamiság megteremtése egy vállalkozó barátabb környezetet fog létrehozni, hiszen a befektetések csökkentek a közelmúltban, Oroszország pedig tudja, hogy a befektetőket valamivel vonzania kell. A világkereskedelmi szervezethez való csatlakozás nagyon jól beleilleszkedik ebbe a képbe. Reméljük, hogy Oroszország hamarosan erre képes lesz, hamarosan megtörténik a WTO-hoz való csatlakozás. A politikai kötelezettségvállalásokat azonban a valóság nyelvére kell lefordítanunk. A belorusz-orosz vámunió eh, bizonyos aggodalmakat vet fel. Nem elvi ellenvetésünk van, mert az EU is egy vám, eh, közös vámterület, eh, hanem úgy tűnik, hogy ennek a, a vámterületnek vannak hátsó, a vámterület létrehozásának voltak hátsó szándéka is. Emellett megfelelő jogi alapot szeretnénk biztosítani az együttműködésnek az energia területén, energetika területén. A modernizációs partnerség itt is komoly előnyöket rejteget az energiakárta szerződés elveit szeretnénk valósággá tenni. Szerintünk ez lenne a legmegfelelőbb módja a többoldalú biztonságos energiaellátás biztosításának. A klímaváltozás elleni fellépés szempontjából is fontos az együttműködés. Szeretnénk, ha Oroszország ambíciózusabb célkitűzéseket tűzne ki a jelenlegi 15-20%-os célkitűzés helyett. Reméljük, hogy ez Cancún előtt még megtörténik. Ami a vízumpolitikát illeti, Oroszország gyorsan szeretne eredményeket elérni, ugyanakkor tudja, hogy ez egy érzékeny téma az EU-n belül az EU lépésről lépésre szeret előre haladni ezen a területen az eredményekre tekintettel. Egy konkrét javaslatot tettünk ebben a témában, vízumkönnyítési megállapodásra törekszünk. Reméljük, hogy kétoldalú megállapodásokra is sor kerül. Oroszország és Lengyelország, illetve Litvánia között szeretnénk előmozdítani további együttműködéseket, például az Unifor Atalantát. Oroszország javaslatait meg fogjuk vizsgálni. Az EU-nak természetesen minden területen önálló döntéshozatali joga van. A csúcs találkozón számos nemzetközi dologról is beszéltünk, ügyről is beszéltünk, palesztin-izraeli helyzetről, Iránról, Koszovóról és a tágabb értelemben vett európai biztonságról. Lavrov úr és én magam közös nyilatkozatban fejeztük ki sajnálkozásunkat a Gáza, Gáza mentén, Gáza melletti tengeri vizeken elkövetett izraeli akció halálos áldozatai miatt. Grazie. Ora... Köszönöm. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Először az Európai Néppárt nevében Brok úr kap két percet. Tisztelt alelnök asszony, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnék ennek mondani. Ahhoz, amit elmondott a csúcs találkozóról, világos sem fogalmazott, az oroszországi jogállam fejlődését fontosnak tartja, a demonstrációk is mutatják, hogy erre szükség van. A grúziai helyzet a nemzetközi jog érvényesülése tekintetében különösen. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy az egyezmény előrelépett a modernizáció irányába, Oroszország óriási stratégiai jelentőségű ország számunkra, sok a közös érdékünk gazdasági, energiaügyi területen, és ebből is látható, hogy az 5 plusz 1 tárgyalásokon Irán ügyében az ENSZ-ben is közös álláspontra tudtunk jutni az oroszokkal, még akkor is, hogyha más területeken nem mindig értünk egyet. A kvartett működése a közel-keleten is az oroszok segítségével zajlik. Oroszország hitelességét azonban tovább kell erősíteni, az új partnerségi egyezmény erre lehetőséget ad. A négy térség szól ez a dokumentum, de az emberekről is, az emberi jogokról is, és persze egy energiakartáról, amely még nem érvényesül. Azt szeretnénk, hogy ez jogilag kötelező érvényű legyen, és a VTO tárgyalásokat pedig komolyan venné minden partner, hogy Oroszország teljes jogú tagja lehessen a világkereskedelmi szervezetnek. Kazaksztán konfliktusa azonban illetve a Vám Unió Kazasztánnal nem ebbe az irányba mutat, de reméljük, hogy ez a helyzet is változik. Fontosnak és helyesnek tartom, hogy a vízum könnyítések területén tovább lépjünk, ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy a keleti partnerségi politika egyéb országaival összhangban kell a vízumkönnyítéseket, tehát összehangoltan kell végrehajtani mert nem szabad, hogy versenyeztessük mondjuk Ukrajnát Oroszországgal ilyen szempontból. Köszönöm. Grazie per... Köszönöm szépen, Brock úr. Az SND nevében eh, Severin úr, köszönöm szépen, elnök asszony, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim, az EU és Oroszország eh, kapcsolatai stratégiai jellegűek, és ezt nem csak gazdasági érdekek képviselik, illetve jellemzik, hanem együttműködés különböző nemzetközi frontokon. Földrajzilag Oroszország jelenleg és a jövőben is az Európai Unió legközelebbi szomszédja. Továbbra is főszerepet játszunk az eurázsiai és az euróatlanti térségben is. Beszélhetünk kiegészítő jellegről is az igények és az erőforrások között, illetve egybeesnek bizonyos célkitűzéseink, ezek globálisan releváns célkitűzések. Meg kell értenünk, hogy egy instabil Oroszország kihívást jelent az Európai Unió számára, ennek ellenkezője igaz a stabilitásra, Jobb, hogyha stabil egy ilyen erős szomszéd, mint ha nem az. Az EU-Oroszország stratégiai kapcsolat különböző szinten igényel fellépést. Partnerség a modernizáció érdekében ez nagyon lényeges, hiszen kölcsönös függést, konvergenciát, bizalmat alakít ki Oroszországgal különböző közös érdekeltségi területeken. A WTO tagság is olyasmi, amit meg kell fontolni. Oroszország így kihasználhatná egyfajta kapuként az EU-t a WTO integrációba. Az energiapolitika háromoldalú együttműködésű intézkedést igényel az átmenetet, átmeneti országokkal, és az e- USA-val együtt kell dolgozni azon, hogy frissítsük a globális biztonsági megállapodásokat, hogy kialakuljon egyfajta globális mechanizmus a szubszidiaritás, a, az egyensúly alapján, emberi jogok alapján. Ezt nem szabad geopolitikai eszköznek használni, viszont az emberi jogok kell, hogy alapját képezzék a valós politikai együttműködésnek és az intézményes együttműködésnek. Köszönöm szépen. Grazie per il gruppo ALDE. Köszönöm szépen liberális frakció nevében Újlende asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, főképviselő asszony. Az EU-Oroszország csúcs találkozó Rostovban áttörést jelentette a kapcsolatok tekintetében, különösen a gazdasági együttműködés szempontjából, de globális együttműködés szempontjából is. Nem szabad megfeledkeznünk a demokrácia, a polgári emberi jogok és a jogállamiság szempontjairól az együttműködés fejlesztésében. A modernizációs programot támogatjuk, hiszen ennek a célja, hogy diverzifikálja a gazdasági környezetet és az EU-val a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat fejleszte. Minden intézkedést meg kell tenni, hogy Oroszország gazdasági és jogi környezete stabilizáljon. Az orosz ország kapcsolata Kazaksztánnal úgy tűnik, hogy ez alapján, hogy nem akar a WTO-hoz csatlakozni Oroszország közel a közeljövőben. Ami a befektetéseket illeti, jogi bizonytalanság van az energiaágazatban, más ágazatokban, és várjuk, hogy Oroszország készen álljon az együttműködésre a határokon átnyúló kereskedelemben, de a vízumrezsimet is meg kell könnyíteni az EU és Oroszország között, de ehhez, az előrelépéshez Oroszországban gyakorlati előrelépésre van szükség, ami az energiapolitikát illeti. Folytatni kell a tárgyalásokat, és megállapodásra kell jutnunk az energiakárta alapelvei alapján, és biztosítani kell az ellátás biztonságát. A 14 jegyzőkönyv az emberi jogok nyilatkozatával kapcsolatosan. Ez is nagyon fontos kérdés. Oroszországnak Grúziával kapcsolatosan meg kell teljesítenie kötelezettségeit, és Moldovában és az Dél-Kaukázusban is még nyitott kérdések vannak. A hosszú távú együttműködés minden területen nagyon lényeges, de nem fogadhatjuk el, a jogállamiság és a demokrácia alapelveinek megsértését. Ennél nem lehet fontosabb egyetlen gazdasági cél sem, vagy gazdasági előny. Mihail Hodorkovsky példája is jó erre. Itt sem követte a jogállamiság példáját Oroszország, az ötödik módosító indítvány is ehhez kapcsolódik, támogatom ennek az elfogadását. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Schulz úr, két perc. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Régen ideje volt egy ilyen állásfoglalásnak az orosz-EU csúcs találkozó kapcsán, főleg a WTO miatt most felmerült a modernizáció szempontja, de a modernizáció nem csak technológiai modernizációt jelent, különösen Oroszország, amely a nanotechnológia területén szeretne előrelépni, oda kell figyelni arra, hogy a modernizáció aktív civil társadalmi kontroll alatt történjen, és a civil társadalom is kifejthesse kreatív ereit. Ha partnerséget kínálok Oroszországnak, az jó, de meg kell konkrétan neveznünk azokat a problémás területeket is, amelyeket szerencsére Rostovban Rompöly elnök úr és Estanasszony már meg is neveztek. Ez az állásfoglalásunkba is be kell, hogy terül, kerüljön, és ezért fogalmaztunk meg négy módosító javaslatot, és kérem ehhez támogatásukat. Véget kell vetni a politikai üldözésnek, javítani kell, illetve meg kell szüntetni a halálbüntetést. Hotokovsky és Hodo, Lebegyev vet el kell engedni a fogságból, és a kaukázusi helyzetet normalizálni kell garantálni kell a gyülekezési szabadságot, hiszen vízumszabadság addig nem lehetséges, amíg nem létezik belső szabadság, belső gyülekezési szabadság. És ez a szabadság oszthatatlan kell, hogy legyen. Erről szól a négy módosítónk. Grazie, la parola allon... Köszönöm. Következő hozzászólónk Tenok úr, aki az ECR képviselő egy percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Esen asszony, Oroszország közel van az EU-hoz, egy billió dollárt ér a gazdasága, és erőforrásokban gazdag, éppen ezért fontos partner. Ezt elismeri frakcióm is, hogy az ENSZ-BT tagjaként a politikában, a nemzetközi politikában is komoly szerepet játszhat. Különös tekintettel olyan területeken, mint a közel-kelet, vagy Észak-Korea, vagy Irán, akit el kell téríteni, atomprogramjától, de török örmény problémában is megoldást hozhat. Ukrajna és Oroszország között az új ukrán elnök megválasztásával javult a helyzet. Ugyanakkor a krími bázis bérletének, orosz katonai bérletének ügye nem szabad, hogy eltérítse Kievet attól, hogy az EU-hoz szorosabb kapcsolatokat keressen. Janukovics elnök kis többséggel győzött, és az ukránok majdnem fele az EU-val való szorosabb kapcsolatok híve. Erre nekünk pozitívan kell válaszolnunk. Köszönöm. Grazie. Cari colleghi, Köszönöm. Kedves kollégák, kötelességem önöket tájékoztatni arról, hogy a kínai nép